tisztelt jelenlévők! Nagyon fontos kérdésre irányítja rá a figyelmünket ez az esztendő, az önkéntes tevékenységek esztendeje, ahogy Koszta asszony mondotta, és engedjék meg, hogy én kelet-közép-európai megközelítésben a civil társadalom gyengességéről szóljak első sorban. A diktatúrában az emberek csupán számok voltak, az individuum, az egyéni részvétel, a közösségi cselekvés mind vissza volt folytva, tehát társadalmaink demokratikus átalakulásának Romániában, Magyarországon, a többi volt kommunista országokban egyik alap és előfeltétele az önkéntesség elvének az érvényesítése, és ezért számunkra a tényleges integráció, az Európához való felzárkózás szempontjából nagyon fontos ez az elv, ez az év, az önkéntesség esztendeje. A másik dolog, amit kihangsúlyoznék, az egyházak szerepe. Ha látták volna, hogy amikor 89-ben felszabadultak az egyházak az ateista diktatúra alól, azelőtt be voltak tiltva a nőszövetség, az ifjúsági szervezetek, a presbitériumok tevékenysége, egyházi közösségek tevékenysége, és egyből újra élet minden. Én fontos szerepet adnék az egyházaknak, illetve hát a tervünkbe bele kellene foglalnunk ezt. Nem sokára jön a Conference of European Churches, az Európai Egyházak konferenciájának a küldöttségét fogadja Buzek elnök, az egyház és az, egyház és az Európai Unió intézményei közötti együttműködés és dialógus nagyon jó keret volna a, ennek az ügynek a képviseletére. Ezzel a kiegészítéssel köszönöm meg az előterjesztőknek az értékes mondani valóját. Köszönöm.